Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem sich der Raum... Kedves kollégák, minek utána úgy tűnik, hogy a terem szépen lassan megtelik. Elkezdjük a mai ülésünket, és mivel megfogadtam magamnak, hogy azoknak a kollégáknak, akik később legalább a ma esti meccs második félidejét meg szeretnék nézni, nekik lehetőséget biztosítok erre, ezért most rálépek a gázpedára, és remélem a megértésüket, a Catch the Eye-ra nem igazán lesz lehetőség, sőt, hát az árnyék jelentéstevői hozzászólásokra sem lesz igazán szükség, ahogy így elnézem, mert a kollégák valószínűleg már, vagy még a tévékészülék előtt ülnek. A viccet félretéve az egyes napirendi pont alatt van-e valakinek megjegyzése a napirendel kapcsolatosan? Úgy látom nincs, akkor most a kettes napirendi pont alatt szeretném feltenni a kérdést a kollégáknak, hogy az április 23-ai, 24-ei, május 16-ai, 17-ei, május 28-ai, illetve június 4-ei jegyzőkönyvvel kapcsolatosan van-e valakinek megjegyzése, hozzászólása, ellenvetése? Úgy látom, nincs. Akkor szeretném elmondani, hogy a hármas napi rendi pont alatt, az elnöki közlemények alatt az elnöknek nincsen közlendője. Mit uh, dem Jeppe Koffert bericht harmonizing and simplifying certain... A négyes napi rendi pont következik. A tolmácsok közben szeretnének egy bejelentéssel élni, a parlament vezetőség által egyoldalúan bevezetett igazságtalan új munkafeltételek elleni tiltakozásunk 28. napjához érkeztünk. A parlament vezetősége még mindig nem tett kísérletet a konfliktus feloldására, amelyhez politikai mediációra lenne szükség, valamint a tolmácsok tárgyalásokba való bevonásába. Sajnálattal tájékoztatjuk önöket, hogy emiatt túlépést továbbra sem biztosítunk. Köszönjük a meg megértésüket. Most megadom a szót az előadónak 5 percre, Jeppe parancsolj. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy megkapom a szót így elsőként. Megnéztem a módosítókat, és úgy gondolom, hogy megfelelő kompromisszumra tudunk majd jutni. Minden egyes módosító tulajdonképpen jobbá akarja tenni a szöveget. Úgy gondolom, hogy ezek értelmes kiegészítések, pontosítások, és ezek elfogadhatóak. Tehát nagyon sok módosító indítvány jó irányba halad, és ugyanolyan politikai célkitűzéseket fogalmaz meg, mint én magam. Éppen ezért azt tudom javasolni, hogy kompromisszumos módosítókat dolgozzunk ki, ezeket el fogom majd juttatni az árnyékjelentéstevőknek, még mielőtt a jövő héten találkoznánk és mint előadó, mielőtt ehhez a kritikai szakaszhoz érnénk a szöveg életében, elmondanám, hogy nekem mi a véleményem. Úgy gondolom, hogy nyitott eljárást kell létrehozni, és ehhez három nagyon fontos elem szükséges. Először is nem fogadok el olyan módosítót, amely a hatályt szűkíti vagy csökkenti. Úgy gondolom, hogy nagyon jó egyensúly alakult már kihez nem lehet hozzányúlni a határokon átnyúló áfa esetében. Úgy vélem, hogy hatékony és harmonizált szépgárdokra van szükség az áfacsalás megakadályozására. Ez a két fontos eleme a csomagnak, mind a kettőre szükség van. Ezen kívül azon fogok dolgozni, hogy megtartsam a szöveg hatáját. Tulajdonképpen eddig azt mondtuk, hogy további gyors megoldásokat, quick fixeket, vagy pedig különleges szabályokat nem kell elfogadnunk. Reméljük, hogy gyors megállapodásra tudunk majd jutni. Én mindent megteszek ennek érdekében, és látják, milyen rövid voltam. Köszönjük szépen, Jepe. 5 perc helyett 2 percig beszéltél, igazi példakép vagy. Ivana Maletics helyett most Burkhard Bálc, a néppárti koordinátor kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, köszönöm Jeppének. Um, Ivana Maletic asked me... Köszönöm szépen ezt a rövid bevezetést. Az árnyék jelentéstevő nevében szólok. A, az ÁFA rendszert illetően itt a határokon átnyúló rendszerre vonatkozólag több mint 20 évvel vezettük be eh, a ezt az egész helyzetet. Most ö, ö, változásokra ö, kerül sor, így például a gyors megoldásokat vezetjük be, és bevezetjük a destináció alapú ö, áfa ö, rendszert. 30, ö, itt beszélni kell a azokról az adók, a minősített adóalanyokról is, akiket be kell vonni ebbe a végleges rendszerbe. Ivana Maletics, aki úgy gondolja, hogy tovább kell specifikálni a kritériumokat, és az egész elvet tisztábbá kell tenni, és átfogó iránymutatókra van szükség a One Stop Shop szintén része ennek a véglegesíthető rendszernek, és ez azt jelenti, hogy a KKV-k szerepe is jelentős mértékben nőhet. A mini one-stop shopokat is ki lehet szélesíteni, ez is a gyors megoldások között van a jelenlegi rendszerben. Az annyi jelentéstevő számára fontos az, hogy megfelelő vita rendezési mechanizmusokat is létrehozunk az ÁFA területén, vagy a HÉA területén. Itt fontos az, hogy a megfelelő eredményeket elérhessük, és erre nem mindig került sor. Fontos, hogyha a felmerülnek viták, akkor ezeket megfelelő módon oldjuk meg az áfa rendszeren belül, hozzáférhető, könnyen hozzáférhetővé kell tenni a megoldásokat. Végül pedig Iván azt is aláhúzza, hogy fontos lenne az egységes áfa rendszert biztosítani, és természetesen elkerülni az adócsalást határokon átnyúlóan ez a végleges rendszer jobb piaci lehetőségeket nyújt határokon átnyúlóan is, a gyors megoldások nagyon fontosak, fontosak a szükséges változások is, a digitalizáció és a globalizáció, valamint az innováció területén is. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az ECN nevében Sandra Lutz Köszönöm szépen eh, Jepének, az eh, eh, jelentéstevőnek. Azt hiszem, hogy minnyáján egyet értünk abban, hogy modernizálni kell az áfa rendszerünket, és ennek célja az, hogy az csalásokat is elkerüljük, ezzel teljes mértékben egyet értünk. Ami a gyors megoldásokat illeti, teljes mértékben azt is látjuk, hogy miért kell bevezetni a destináció alapú rendszert a KKV-k szintjén. A fő kérdés számunkra azonban nem igazán, hogy miért van minden erre szükség, mik az okok, hanem az, hogy hogyan is lehet majd a gyakorlatban mindezt megvalósítani, milyen jogi komplikációk adódhatnak és itt egy másik megjegyzés kapcsolatosan a hatályt illetően a mi módosítóink arról is szólnak, hogy igenis a hatályt szűkíteni kell annak érdekében, hogy a jogi komplikációkat elkerüljük, és megpróbáljunk a gyors megoldásokat olyan gyorsan bevezetni, ahogy lehetséges, és a mi módosítóink elsősorban erre koncentrálnak. Köszönjük szépen az Elde részéről. A kollega nincs jelen. Kérdezem, hogy valaki más az Elde részéről hozzászólna-e? Úgy látom. Nem. Akkor maliszkat kétől következik a zöldek részéről, tessék. Köszönöm szépen, Péter. Köszönöm szépen Jepének a munkát és a bevezetőt. Támogatjuk a javaslatot, ahogyan a többi kolléga is elmondta, a javaslat egyszerűsíti a héja rendszert és segít a héja csalás elleni fellépésben, valamint egy egyszerűsítést is lehetővé tesz. A tanúsított adózó személy fogalma, valamint a célország szerinti adózás alapelve nagyon jó elemek a javaslatban, mert egyszerűsödést tesznek lehetővé azok számára, akik megszerezték a tanúsítást. Mindezek ellenére el kell, hogy mondjam, hogy többen is foglalkoztunk az adóelkerülés témájával a különböző szakbizottságokban. Az adózási rendszerrel kapcsolatos változások esetében mindig keletkeznek hézagok, joghézagok, ezért alapvetően támogatjuk ugyan az alapelvet, de, de a 43-as, 47-es és 51-es módosítóink arra összpontosítanak elsősorban, hogy szigorodjanak a feltételek, amelyek a tanúsított adózó státuszának megszerzéséhez kapcsolódnak. Például, hogyha valaki gazdasági jogsértést követett el és egyéb ilyen eseteket is felsorolunk. Ezzel kívánjuk megakadályozni, hogy valaki hazugállításokkal szerezzen minősített adózói státuszt. Várjuk az egyeztetést ezekről a kérdésekről jövő heti árnyékjelentéstevő ülésen. Biztos vagyok abban, hogy sikerül megfelelő kompromisszumot kialakítanunk. Köszönöm. Az elnök mikrofon nélkül beszél. Mikrofont kérnénk szépen. Az elnök sajnos továbbra is mikrofon nélkül beszél, a tolmácsok nem hallják az elnököt. Sorry, sorry, sorry. Elnézést, mondja az elnök. Dimitris Papadimulisnak akarta megadni a szót a Guétől, illetve az NF-től Barbara Kappelnek, de egyik kolléga sincs itt, ezért rögtön meg is adnám újra a szót a jelentéstevőnknek, Jeppe Kófodnak. Köszönöm szépen. Ahogyan korábban elmondtam, dolgozunk a kompromisszum most javaslatokon. Jövő héten lesz az árnyék jelentéstevői ülés, és biztos vagyok abban, hogy sikerül hatékonyan, gyorsan jó megoldásra jutnunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönjük, emlékeztetőül mondom, az ECOM-ban szeptember 3-án lesz a szavazás, a plenáris ülésen pedig várhatóan az október 1-es ülésen szavazunk majd. A következő napi rendi pontunk a tanács irányelve, a 2006-112 LK irányelvnek a hozzáadott értékadó mértéke tekintetében történő módosításáról. Az SND részéről Szanyi Tibor a jelentéstevő, azonnal meg is adom neked a szót, Tibor, parancsolj. Köszönöm szépen, kedves Péter. Először is köszönöm szépen az árnyék tevők konstruktív együttműködését. 51 módosító érkezett be a különböző politikai frakcióktól. Nagyjából egyeznek a vélemények, ezt mutatja az is, hogy viszonylag kevés módosító érkezett, valamint az, hogy a módosítók tartalma sem túl szerteágazó. A múlt héten szerveztük meg az első árnyék jelentéstevői ülést, ahol már az esetleges kompromisszumokról is tárgyaltunk, és örömmel jelentem be, hogy többséget sikerült kialakítani szinte az összes vitatott kérdésben. Ha jól tudom, a parlament nagy többségének képviselői képviselőinek nagy többsége egyetért abban, hogy a jelenlegi átmeneti szabályokat helyettesíteni kell egy olyan szabályrendszerrel, amely azonos bánásmódot biztosít az összes tagállamra nézve. Emellett a HEA rendszer szükségtelen fragmentációjának is véget kell vetnünk, mert ez akadályozza a belső piac megfelelő működését. Nincs különösebb nézeteltérés a bizottság azon javaslatával kapcsolatosan sem, miszerint a végleges HIA rendszer a tagállamok közötti kereskedelmre vonatkozólag a célország szerinti elven alapulna. Úgy tűnik, a politikai frakciók egyetértenek a harmonizált, kevésbé restriktív szabályokkal, amelyek lehetővé tennék a tagállamok számára, hogy 0 és 5 közötti, százalék közötti héját alkalmazzanak. A javaslat szerint a hármas függelék egy negatív, helyére egy negatív lista kerülne, amelyben az áll, hogy milyen áruk és szolgáltatások esetében nem lehet csökkentett héja kulcsal élni. Néhány módosítót benyújtottak a kollégák egy esetleges pozitív listára vonatkozólag is. Jelentéstevőként nagyon fontosnak tartom azért azt is, hogy a csökkentett adókulcsok és a restriktív szabályok, illetve az új szabályrendszer a fogyasztókra nézve legyen pozitív hatással, illetve pozitív társadalmi és környezeti hatással is bírjon. Az SND frakció jelentéstevőjeként szeretném felszólítani a tagállamokat arra is, hogy ne alkalmazzák a csökkentett áfakulcsokat a káros szolgáltatások és termékek esetében. A belső piaci kereskedelem előmozdítása érdekében és annak érdekében, hogy a KKV-kra külön odafigyeljünk, azt javasolnánk, hogy egy, legyen egy uniós áfa információs portál az interneten, amelyen biztosítanánk a KKV-k számára a gyors hozzáférést a releváns információkhoz a különböző tagállami áfa kulcsokkal kapcsolatosan. Még egyszer köszönöm a az árnyékjelentéstevőknek és a többi kollégának és az elhivatott munkát, ez nagy mértékben hozzásegített bennünket ahhoz, hogy javítsunk ezen a fontos eszközön. Remélem számíthatok a további együttműködésükre, támogatásukra, köszönöm az egy- eddigi együttműködést. Annak érdekében, hogy közösen javítsunk a HIA rendszeren. Köszönöm. Köszönjük, Tibor. Mielőtt Werner Langennek megadnám a szót a néppárt részéről, röviden annyit mondanék, hogy ez nem egy különleges ülés, egy október 26-án bejelentett és novemberben megerősített ülésről van szó, akkor még nem tudtuk, hogy hogyan, alakulnak, hogyan alakul majd a foci VB menetrend. Köszönöm szépen, mondja Werner Langen. Nem tudtam, hogy ki elnököl, ezért három percet elkéstem, és a kolléga már beszélt, elnézést kérek, amiért elkéstem, már hozzászoktam ahhoz, hogy Gualtieri úr legalább tíz perces késéssel kezdi az ülést. Ennyit előjáróban. A kolléga jelentés terve, véleménytervezet, jelentés tervezetéről már beszéltünk, rengeteg kérdésben már meg is állapodtunk. Kompromisszumos módosítók, e, a kompromisszumos módosítók első verzióját is láttuk már, ezek alapjánul a benyújtott módosítók szolgáltak. A módosítók esetében leginkább arról a kérdésről van szó, hogy összességében hogyan tudunk egy jó javaslatot megküldeni a tanácsnak, illetve prezentálni a plenáris ülés előtt. Várhatóan szeptember 3-án lesz majd a szavazás, így lesz még elég időnk, hogy a módosítókról tanácskozzunk. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a kiváló együttműködést. Nem volt különösebb gondunk. A tanácsnak egyhangulag kell az adóügyi témákban döntést hoznia, ezért a mi szövegünk nyilvánvalóan elsősorban egy szakszerű vélemény a tanácsnak. Nyilván előzőleg a Lisszaboni szerződést megelőzően csak hozzájárultunk ezekhez a témákhoz, most már döntők vagyunk az együttdöntési eljárás értelmében. Az Európai Néppárt úgy véli, hogy, mind, hogy a javaslatot tekintve a csökkentett áfakulcsokat, a kedvezményes áfakulcsok számát csökkenteni kell. Több mint 400 ilyen van Európában, ez a 90-es években elfogadott héja irányelvre vezethető vissza. Alapvetően szeretnénk elkerülni azt, hogy olyan dolgokban szülesen itt döntés, amelyekről már döntöttünk más jelentésekhez kapcsolódóan, például az elkönyvekről, az e-bookokról szóló jelentésben. Ezért ezeket a dolgokat a preambulum bekezdésekben kellene megjelenteni, és nem magában a törzs szövegben. Emellett a negatív listával kapcsolatos bizottsági javaslatot is pozitívan értékeljük. Úgy gondoljuk, hogy ezt a listát rendszeresen, legalább két évente aktualizálni kellene. A frakciók emellett egyetértenek abban, hogy az előírásokat hozzáférhetőbbé kell tenni a KKV-k számára, az információkhoz való hozzáférést a fogyasztók és a vállalkozások számára hatékonyabbá kell tenni, hogy gyorsan és egyszerűen tudjanak tájékozódni a különböző áfakulcsokról. A zöldek egy olyan módosítót nyújtottak be, amelyel kapcsolatosan a néppártnak aggájai vannak, többek között a néppárti kollégák között nekem is. Ez szerint egy szuper csökkentett kulcsról beszélnénk, ami kevesebb, mint 5%-os lenne. Vannak olyan, vannak ilyen példák a különböző tagállamokban, erről úgy gondolom beszélnünk kell. A tanács időközben úgy döntött, hogy a 15%-os minimum értéket tovább csökkenteni kívánja. A jelentéstevő 25%-os felső határértéket javasolt. Emlékszem arra, hogy 15 évvel ezelőtt már volt egy sikertelen kísérlet erre, a tanács annak idején is elutasította ezt a javaslatot. Gondoljunk bele, egyetlen egy olyan ország van, ahol még ma még több mint 25%-os ez a az adómérték, és ez a jelentéstevőnk hazája, Magyarországot, 27% ez az érték. Nekem alapvetően nincs ezzel kapcsolatosan aggályom, még akkor is, hogyha itt a körünkben valakinek lenne aggája ezzel kapcsolatosan. Egyetlen egy határ, eh, tagállamot érint tehát ez a probléma egyelőre. Remélem, hogy a következő árnyékjelentéstevői ülésen sikerül megállapodnunk, és akkor szeptember 3-án sikerül elfogadnunk a szöveget. Köszönöm még egyszer mindenkinek, köszönjük Werner. Most az LKR részéről Sander Lunds. Épp kiment, akkor Thierry Connelly áll, de még mindig nincs itt. Kéri valaki más a szót, tessék. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Grupa... Köszönöm szépen, elnök úr. A a mi frakciónk sajnos nincs tolmácsolás. Igen. A, mi a kis és középvállalkozásokat illeti, ne felejtsük el azt a fő célkitűzést, hogy a rendszer integritását biztosítsuk, és felvegyük a harcot az áfacsalás ellen. Jelenleg ugye elindult egyfajta verseny, hogy ki ad többet a KKV-knak, ki támogatja jobban őket. Mindez kihat természetesen a tagállamok költségvetésére is, a héjára is, és az rendszer integritására. El szeretném mondani, hogy a józan észt kell itt bevetni, jó ellenőrzésre van szükség a különböző hatóságok részéről. Azt is meg kell jegyezni, hogy bizonyos módosítók, amelyeket a szocialisták nyújtottak be, ugyanebbe az irányba mutatnak. Fontos, hogy a tagállamok megtarthassák a ö, rövidebb adóbevallási időszakot. Ezt fontos lenne Hogyha például két millió euró forgalma van egy vállalatnak, akkor a három hónapos adóbevallás lehetőséget nyújtana számukra. A 294 C cikkely túl messze megy, úgy gondoljuk, itt a számlakiadásokkal kapcsolatosan a számlakiadás fontos a fogyasztó számára. Nem tudunk mindent elfogadni, nevezetesen, hogy két millióról 4 millió euróra emeljük fel a KKV-k esetében ezt a küszöböt. Mi már a két milliós küszöböt is magasnak találjuk, a KKV-k számára. Ugyanezt mondhatnánk el a végrehajtási határidőt illetően, egyfajta verseny indult, hogy ki lesz, aki egy rövidebb határidőt javasol. Ne felejtsük el azt sem, hogy ez a szöveg kapcsolódik más dokumentumokhoz, az áfát, a héját illetően, tehát nem igazán tudjuk, hogy hogyan fogják megvalósítani, végrehajtani ezt a szöveget 2020 előtt a tagállamok. Köszönöm. Kedves Ozsó kolléga, a következő napirendre pont, napirendi pontra vonatkozólag tette megjegyzéseit, gondolom ez a hatos napi rendi ponthoz tartozott, most még az ötösnél tartunk, de tudomásul vettük az elmondottakat, és gondolunk majd rá, amikor elérkeztünk a hatoshoz. Maliszkot kétől a zöldektől tessék. Thank you, Chair. I just like... Köszönöm szépen. Engem is érdekel a futball, a női futball is, de a holnapi nap sokkal érdekesebb lesz, mint a mai. de el kell mennem még a libébe. Szeretném elmondani a kommentárjaimat Szanyi képviselő és Tom van den Kandelár képviselő úr jelentésével kapcsolatosan. Ugye a 85 ezer eurós küszöböt javasolta a bizottság Szanyi úr kapcsolatosan találkoztunk a múlt héten, Mm, igazából nem kompromisszumokat alakítottunk ki, de egyet értettünk bizonyos kulcsmódosítókat, illetően szeretném a 38-asra felhívni a figyelmet, nevezetesen a csökkentés, a héja kulcs mérték csökkentését illetően. Tehát egy 10 és egy 5 százalékos mértéket javaslunk, a könnyítése a kulcsoknak lehetővé tenni a vállalatoknak az erőteljesebb fejlődést. a, Tehát itt a 10 és az 5 százalékról van szó. Egy másik fontos az, az 54-es módosító, nevezetesen az áradékkal kapcsolatosan, amelyet javasolt a bizottság mi azt javasoljuk, hogy legyen egy minimum eh, héja eh, mérték az EU-ban, a 15%-os küszöböt eh, vettük figyelembe, itt elsősorban olyan országok, mint Málta vagy Luxemburg, amelyeknek a rugalmassága inkább határozott, kevésbé érdekeltek itt ebben a rendszerben. Köszönöm, Olin. Gue nevében Miguel Diegas, de nincs itt, és Tibornak adom vissza a szót a jelentéstevőnknek. Nem? Tibor. Köszönöm szépen. Igen, volt egy konzultáció a témát illetően, egy vita, és ezzel kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy bizonyos dolgokat a józanész alapján próbáltunk meg megvitatni természetesen, ami nagyon fontos az, hogy egyetértettünk abban, hogy szükség van arra, hogy megváltoztassuk a, a rendszert, tehát hogy az európai intézményekkel kapcsolatos feladatokat figyelembe vesszük, a tagállamok véleményét bizonyos határokon belül. Ezzel kapcsolatosan azt is alá kell húzni, hogy a fő célkitűzésünk a teljes világosság volt, nem csak a tagállamok számára világossá tenni a helyzetet, de a KKV-k és a vállalatok számára specifikusan. Azt hiszem, hogy a innováció a jelentésünkben az HÉA héjával kapcsolatos web információs portál, és ez valami olyan dolog, amelyhez a parlament is jelentősen hozzájárult az általános vitához is, és üdvözölték ezt a, a KKV-k is. Visszatérve az EPP-re és a megfigyelésekre, az EPP részéről elmondanám, hogy a javaslatunk egy felső határt ad a héja mértéket, itt a 25%-ot. Én tudom, hogy van, mindössze egy ország alkalmazza ezt, de le kell állítani a többit, hogy ne vegyék ezt át nagyon sok ötletet kaptunk, nem voltak kemény viták, félreértések a témát illetően, és biztos vagyok benne, hogy szeptemberben véglegesíthetünk egy nagyon jó közös értékeneken alapuló dokumentumot. Köszönöm. Köszönjük Tibor, szeptember 3-án szavazunk az ECOM-ban, és aztán a plenárison, az első októberi plenáris ülésen hatos napi rendi pont, a közös hozzáadott értékadó rendszer a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében a témánk. Tom van den Kendelere, a jelentéstevő Tom tessék. Köszönöm szépen, elnök úr! Belgium játszik ma este, úgyhogy mindent megteszek annak érdekében, hogy gyorsan le tudjuk zárni a mai ülést. Először is köszönöm szépen az árnyékjelentéstevőknek az első árnyékjelentőstevői ülésen folytatott vitát, ami a módosítókat illeti, egyértelműen kiderül, hogy az administratív egyszerűsítés mindannyiunk közös célja. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nem lesz semmilyen akadálya magának a kompromisszumnak. A francia csatornán eddig nem jött a tolmácsolás, de mindjárt megjavul ez is. Tehát ott tartottam, hogy valószínűleg el fogjuk tudni érni a kompromisszumot, és foglalkoznunk kell azokkal a kisebb tagállamokkal is, ahol a vállalkozások jelentéstételi kötelezettsége túlzottan terhes lenne administratív szempontból. Az erre vonatkozó szabályokat valamilyen szinten harmonizálni kell, ugyanakkor mindig néznünk kell azt, hogy a legkisebb vállalkozásoknak milyen lehetőségeik vannak, és hogy a tagállamok eltérhetnek az alapvető szabálytól, és kérhetnek-e bejelentési kötelezettséget a legkisebb vállalatoktól, ugyanakkor amennyiben ezt megteszik, ennek egyszerűsített módon kell megtörténnie. Az én véleményem egyértelmű, ahol csak tudjuk, támogatni kell a KKV-ket, mind a termékek, mind pedig a szolgáltatások területén. A kisvállalkozások életét a lehető legegyszerűbbé kell tenni. Meg kell nyitnunk a határokon átnyúló eladás lehetőségét a kisvállalkozásoknak, és segíteni kell őket abban, hogy ugye ebben az esetben több áfa rendszerhez is tartoznak, hogy hogyan tudnak ezeknek a követelményeknek megfelelni. Nem lehet egy rettenetesen bonyolult rendszert létrehozni, hiszen akkor kizárjuk a digitális gazdaságból a kisvállalkozásokat. A kisvállalkozásoknak így is elég nehéz az áfaszabályoknak való megfelelés, határokon átnyúló esetekben ugye több áfa rendszert is figyelni kell. Egy 50 főnél többet foglalkoztató vállalkozás körülbelül a forgalmának fél százalékát fordítja az adminisztratív terhekre, de egy egészen kis vállalkozás teljes forgalmának akár 7 százalékát is elvihetik az adminisztratív költségek, ami arányaiban óriási ezen a helyzeten. Mindenképpen javítani kell, és várom az árnyékok hozzászólását. Köszönjük Tom, az SZND részéről Alfred Zent következik, tessék. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen nem ideológiai vitáról van szó, hanem arról, hogy hogyan fogjuk meghúzni a határidő, határértékeket, feljebb visszük, lejjebb visszük-e őket, hogyan szeretnénk a kisvállalkozásoknak segíteni a versenyképesség megőrzésében, és ehhez képest hova tesszük az áfára vonatkozó határértékeket. Itt ugye vannak szubjektív vélemények, szinte minden képviselőnek más a véleménye arról, hogy mi lenne a megfelelő szint. Maga a javaslat jó technikai erőfeszítés, szerintem ez támogatásra érdemes. különösen azért, mert tényleg arra fókuszál, hogy elősegítse a határokon átnyúló kereskedést a kisvállalkozások részére, ami most elég nehéz egyébként, a mikrovállalkozásoknak pedig különösen nehéz. Az online regisztráció, az egyablakos megoldás, a különböző tagállami rendszerek összehangolása mind nagyon fontos célkitűzés. A lehető legegyszerűbb áfarendszert kell létrehozni, ugyanakkor meg kell akadályoznunk, hogy ez adócsaláshoz és visszaéléshez vezethessen. A javasolt módosító indítványok tulajdonképpen lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy szigorúbb szabályokat is meghatározhassanak. Vannak olyan tagállamok, amelynek az adó bevételében nagyon fontos szerepet játszanak a kis és mikrovállalkozások adói, míg más társadalmakban vagy más tagállamokban ez nem annyira jelentős. Ami a határértékeket illeti, szerintem kellene ragaszkodnunk a bizottság eredeti javaslatához. Itt három csoport jelent meg, és úgy gondolom, hogy a bizottságnak megvan a megfelelő tapasztalata, úgyhogy én zsigerből azt mondanám, hogy fogadjuk el a bizottság javaslatát. Az előadó ötös módosítója lejjebb viszi a határértéket 15 ezer euróra. Ezzel nem feltétlenül érek, értek egyet. Úgy gondolom, hogy a megfelelő arányokat és a megfelelő egyensúlyokat meg kell találnunk. A 33-as módosítót is ellenzem, amely 4 millió eurós forgalomhoz köti a kisvállalkozás definícióját. Én úgy gondolom, hogy ez túlzottan magas. És volna itt még egy módosító, amit mi javasoltunk, de úgy gondolom, hogy itt a személyes véleményeket kellene inkább figyelembe venni. Ez a 41-es, hogy nem egy, hanem két év átmeneti időszak legyen, mielőtt a kisvállalkozások kikerülnek a kivétel alól. De hát nagyon gyorsan változhat a forgalom, lehet egy nagyon jó éve egy vállalkozásnak, és aztán a következő év pedig rossz. Ezért úgy gondolnám, hogy inkább két éves periódust kellene figyelembe venni, szerintem ez logikus lenne mielőtt meghoznák a döntést. Itt megint csak nem ideológiai vitát folytatunk, hanem a tapasztalatokat kell figyelembe venni, és nyilván itt lesznek azért véleménykülönbségek. A végrehajtási segítség nyújtásra vonatkozó előadói módosítót pedig támogatom. Köszönjük az Áldénak az LKR részéről Orsó kolléga hozzászólását már meghallgathattuk, ezért az elde következik. Károlén, tessék! Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én támogatom azt az irányt, amelyről Tom beszélt. Már számos vitánk volt ezzel kapcsolatosan. A jelentéstervezetet az ALDE a bizottság javaslatát támogatja. Hát fontosnak tartjuk, hogy az európai egységes piacot fejleszünk. a európai kb számára fontos a határokon átnyúló ö, munka, a lehetőségek, éppen ezért fontos az, hogy, a, hogy komolyan vegyük a közös európai piacunkat. A legtöbb módosító lehetővé teszi azt, hogy a KKV-k eh, munkáját könnyítsük, volt eh, az egyablakos eh, rendszerrel kapcsolatosan is egy tanulmány, hatástanulmány a KKV-kra vonatkozóan. Így tehát azt javasoljuk, hogy tehát legyen egy hatástanulmány, hogy lehetőség van-e az egy ablakos rendszert bevezetésére, ugyanis a különbségek annyira eltérőek, különbözőek a tagállamokban, nem csak nyelvi szempontból, hanem minden más területen. Azzal fejezném be, hogy Egyetértünk a jelentéstevővel azzal kapcsolatosan, hogy a lehető leggyorsabban el kell fogadnia a tanácsnak ezt a dokumentumot az európai KKV-k számára és a prosperitásunk szempontjából is. Nagyon fontos a jövőre Vonatkozóra Köszönöm. A zöldek részéről Molly lenne soron, de ő már nincs itt. El, ezért a GUE részről Paloma López Bermejo. Eh, bueno, lo primero, gracias. Köszönöm szépen, eh, eh, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek ezt a jelentést. Ez egy olyan téma, amely az európai gazdaság számára nagyon fontos téma, és nem kellene, hogy bonyolult legyen. Eh, sőt, a KKV-k számára egyszerűbbé kell tenni a rendszert a, a KKV-k nagyon jelentősen érintettek voltak a válság során, és a módosítóinkban meg szeretnénk könnyíteni a KKV gazdasági életét, a határokon átnyúló munkáját olyan normákkal, amelyek az administratív eljárásokat leegyszerűsítik. Azt hiszem, hogy nagy mértékben egyetértünk a legtöbb területen, azonban egy nagy erőfeszítésre van még szükségünk, és itt úgy gondolom, hogy fontos eh, lenne, hogy a tagállamok eh, saját hatáskörben ne tegyék lehetetlenné ezt a munkát, eh, ugyanis teljes mértékben különbséget kell tenni a szolgáltatások és a javak között. Megvan a jogi biztonság, tisztábbá, világosabbá, átláthatóbbá kell tenni a rendszert a KKV-k érdekében, és egy utolsó erőfeszítésre van szükség el kell kötelezni magunkat a módosítóink mellett. Nagy konszenzusra van szükség, azonban ehhez még egy kis erőfeszítésre van szükség. Köszönöm. Köszönjük, Paloma. Körbenézek, hogy van-e szükség catch ra spontán hozzászólással szeretne valaki élni, úgy látom nem, akkor Tomnak adom vissza a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, Elnök úr, nekem nincs további megjegyzésem, köszönöm. Az elnöknek kérnénk szépen mikrofont, mert a tolmácsok nem tudnak így dolgozni. Oh, Röviden szeretnék arra emlékeztetni, hogy a hatos napi rendi pontról a szakbizottságban július 11-én szavazunk, a plenáris ülésen pedig a szeptemberi első plenáris ülésen szavazunk majd. A hetes napi rendi pont alatt az Euróvezet gazdaságpolitikai témához érkezünk. Ők beé a jelentéstevő, de ő nincs itt, ezért Pervans Bereznek adom meg a szót. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Nem helyettesítem Ügbejét, mert ez nagyon nehéz lenne, de felolvasnám azt, amit ő el akart mondani a vita ezen szakaszában az euróövezet gazdaságpolitikáját illetően. Először is üdvözli az, hogy a bizottság a március 14-i jelentést üdvözölte a parlament részéről. Az Európai Bizottság a gazdaságpolitikájába egy szociális tényezőt is be akar venni, integrálni akarja a szociális tényezőket, és ez üdvözli a jelentéstevő. A szociális jogokat, a kompetenciát támogatja a munkaerőpiac aktív fejlődését, fejlesztését, a teljes foglalkoztatást, a minőségi munkahelyek biztosítását, de úgy gondolja a jelentéstevő, hogy még mindig nagyon nagyok az igazságtalanságok szociális terén, a bérek szintjén nagyok az egyenlőtlenségek, Éppen ezért ezt a mm, jelentését hét prioritás köré koncentrálja ugyanis amíg eh, nincs decens munka az emberek számára, hogyha nincs megfelelő eh, szolidaritás az európai polgárok számára, eh, Európa nem fog működni a fisk, az agresszív fiskális tervezés ellen lép fel, a ko- szociális kohéziót fent kell tartani, és fel kell venni a harcot az igazságtalanságok ellen. Ambiciózus, kohéziós politikára van szükség a tagállamok és a régiók között is. Ez lényegbe vágó a jelentéstevő szerint a kohéziós politikának 2020 után is a költségvetésben fel, fenn kell maradnia hosszú távú módon Európában helyi és regionális szinteken innovációs megoldásokra van szükség, figyelembe véve az energetikai problémát, a klímaváltozást, a határokon átnyúló, a régiók közötti együttműködést. A jelentéstevő reméli, hogy konstruktív eredményeket fogunk elérni a kollégákkal, ahogy ez az első fél évben is már így volt. Köszönöm szépen, Pervans. Árnyék jelentéstevőként a nép párt részéről Tom van den Kendelára kap szót. Köszönöm szépen. Először is szeretnék Hugues Bayénak köszönetet mondani a jelentéstervezetért, és van itt néhány pont, amit szeretnék felvetni. Az egyik az egyensúlyra vonatkozik, a szolidaritás és a felelősség között. Itt módosított is be fogok majd nyújtani. Egyetértünk egyébként a 26-os bekezdéssel, itt a költségvetési felelősségről és szolidaritásról van szó. Úgy vélem, hogy ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell. Ezeknek az alapelveknek benne kell, hogy legyenek a dokumentumban. Például, hogyha megnézzük a 14-es bekezdést, illetve a 18-as bekezdést, ezek rendkívül fontosak. Itt beszélünk a beruházásokról és a beruházások fontosságáról is. Ebben a tekintetben mindenképpen benyújtok majd egy módosító indítványt. Aztán itt van a 16-os bekezdés, ez beszél arról a tanulmányról, amely a töbletekről, illetve a vérek növekedéséről szól az eurozónában és az eurozónán kívül, valamint a fiskális kérdésekről és a megszorításokról, azokról a témakörökről, amelyek még nem szerepelnek magában a jelentéstervezetben. Ezzel kapcsolatban is be fogok nyújtani egy módosító indítványt, és volna még egy második pont is, amit szeretnék felvetni, ez az ország specifikus ajánlásokra vonatkozik. Először is a nemzeti tulajdonról kell beszélnünk, aztán az általános megközelítésről, illetve van még egy olyan ajánlás is, amely az ajánlások végrehajtására vonatkozik, illetve az egyéb struktúrákkal kialakított kapcsolatról szólnak. A 21. bekezdés kapcsán a feltételek, a kondicionalitás nagyon fontos. És volna még egy utolsó pont, vannak itt még olyan kérdések, amelyek kapcsolatban állnak ezzel a jelentéstervezettel. Ez pedig az európai szemeszter témája, valamint az itt felsorolt országspecifikus ajánlások végrehajtása. Aztán itt vannak a fenntartható fejlődési célkitűzések is. Fontos lenne, hogy ezeket összehangoljuk, ugyanis Felmerülhet annak a kockázata, hogy túlzottan sok mindent próbálunk az európai szemeszteren belül megvalósítani, az európai szemeszterbe beletenni, és aztán itt van még a több éves pénzügyi keret is. Mindezekkel a kérdésekkel külön kell foglalkoznunk. Nem hiszem, hogy olyan, hogyha mindent itt egybe vannánk. Köszönjük Tom, az EKR részéről Robert Zille lenne soron, de helyette Sander Lunds kap szót, tessék. Zille apologizes for not being able to be... Köszönöm szépen. Zile úr sajnálja, hogy nem tud itt lenni, és megkért engem, hogy olvassam fel a hozzászólását. Zile úr szeretné megköszönni a jelentéstevőnek a szöveget. A jelentéstevő megfelelően nevez meg néhány problémát, osztja Zile úr a jelentéstevő aggájait a kohéziós politika csökkentésével kapcsolatosan ez szembe megy az Európai Unió területi és társadalmi kohéziós célkitűzéseivel. Ugyanakkor Zile úr szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy az euróövezet és az Európai Unió egy sor országból tevődik össze, a jelentés pedig többször átlagértékekkel operál, ez nem mindig hasznos, olyankor, amikor a tagállamok közötti különbséget kívánjuk egy, egyértelműsíteni. Zile úr ezért úgy gondolja, hogy a jelentés szám, szempontjából jobb lenne a részletesebb leírások alkalmazása. Miközben a, az adózás harmonizációjáról beszélünk, ez ugye nem ö, mindenki által támogatott ügy, az adó behajtás területén azért lenne min javítani, több tagállamban is. Zile úr szeretné hangsúlyozni, hogy a stabilitási és növekedési paktum kapcsán tanúsított nagyobb rugalmasság ról azt gondolja, hogy nagyobb arányú beruházásra persze szükség van, de ha a rugalmasságot túlzásba visszük, akkor az aláshatja a stabilitási és növekedési paktum lényegét. Ami talán még fontosabb, ez az utolsó dolog, az Európai Bizottság jogosan hívta fel a figyelmet arra, hogy itt most érkezett el az idő ahhoz, hogy a szükséges reformokat végrehajtjuk, mert véget ért a válság, de egyesek még mindig vonakodnak a szükséges kigazítások végrehajtásától. Zile úr úgy gondolja, hogy itt az ideje, hogy a tagállamok végre elvégezzék a feladatukat ezen a téren. Ezzel együtt Zile úr várja az együttműködést a jelentéstevővel, és így tovább, és így tovább, és várja persze, hogy minél előbb előbbre juthassunk a jelentés kapcsán. Köszönjük szépen Karolin Nachtigál az Álda részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a kollégának a jelentéstervezetet. Köszönöm szépen. Bajé úr jelentése nagyon jó alap az elkövetkezendő vitákhoz. A tagállamoknak arra kell odafigyelni, hogy erőteljesebb gazdaságot fejleszenek ki, és hogyha a probléma merül fel, akkor az ne okozon azonnal válságot. Én egy kicsit csalódott vagyok, mert azt látjuk, hogy a bizottság részéről nagyon kevés ajánlást vettünk át, sőt, Sok esetben ugye azt, azt látjuk, hogy a szabályok rugalmassá tételét javasolják, és ez úgy gondolom, hogy nem lehetséges, ez egy elhibázott politika lenne, és a múltban is emiatt volt nagyon sok hiba amelyet vétettünk. Nézzük meg a, azokat a gazdaságokat, amelyek sikeresek voltak Európában. Hát a vállalkozások, a vállalatok azok, amelyek fent tudják tartani a munkahelyeket, és az adófizetők, a polgárok tartják fenn a vállalatokat, nem a kormányok. Arra van szükség, hogy a vállalatok és az emberek olyan lehetőségeket kaphassanak, hogy a lehető legjobban végezzék el a munkájukat, hogy egy ö, ö, olyan társadalmunk legyen, amely virágzik. Természetesen nagyon sok jó javaslat is van, ezt ö, üdvözlöm, és jó lesz valószínűleg majd a kapcsolat a jelentéstevővel. Köszönöm szépen, üdvözöljük a jelentéstevőt és a jelentést. Azt hiszem egy nagyon jó alap a további vitához az euró-zövezet gazdaságpolitikáját illetően. Egyfajta optimizmussal élünk most a különböző javaslatok után és úgy gondoljuk, hogy pozitív módon fognak majd a dolgok alakulni a nyilatkozat után az euróövezet megváltoztatása után, a változások után látjuk azt, hogy ez egy nagyon jó alap, de van néhány fontos dolog. Egyetértünk a az adózás, adóztatással kapcsolatos területtel, aztán a ö, foglalkoztatás és ö, növekedés fejezettel is, mert nagyon fontosak a szociális jogok az európai pilléren belül, a zöldek számára is fontos volt stimulálni, ösztönözni az innovációt, vannak azonban szerintünk néhány, van néhány dolog, amely hiányzik a szövegből, például az edis kapcsolatosan, a költségvetéssel kapcsolatosan, az Európai Központi Bank, az ECB ajánlásaival kapcsolaton, a stabilizációt illetően a parlament már eh, rámutatott arra, hogy eh, milyen eh, politikai programokra van szükség, és van néhány kritika is a CSR-ral kapcsolatosan, az energiapolitikát illetően a tagállamokban, a klíma témát illetően és van olyan néhány dolog, amelyet nem értünk, például a nyugdíjas nyugdíjalapokkal kapcsolatosan, a gazdasági növekedés, a vállalati környezettel kapcsolatos feladatokat is mindenképpen meg kell még vitatni, és ezeken javítani kell. Köszönöm. Köszönöm szépen, Viegas kollega nincs itt, ezért López Bermeho kolléganőt kérdezem, hogy szeretne helyette hozzászólni, úgy látom nem. Az FDD részéről Bernár Mono, helye, Monót sem helyettesíti senki, az NF részéről Barbara Kappel sem helyettesíti senki, ezért Beres asszonyt kérdezem, hogy szeretném még lezárásképpen mondani valamit. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, majd nagyon, majd, majd be fogok számolni Ükbejénak erről a vitáról, de már most is elmondhatom azt, hogy van vélemény néhány témát illetően, például a az ajánlásokat illetően, az európai szemeszter illetően, és a tagállamokat illetően. Itt Természetesen kapcsolatban van a két dolog. Az európai szemeszter indított el egy folyamatot, egyfajta koherencia van itt, és Bajé úr az általános keretekről beszélt, ami a, az ENSZ vagy a COP21 célkitűzéseit illeti, hallottuk Van der Kandele, Kandeláre úr véleményét. Én azt hiszem, hogy itt vannak specifikus tagállami ajánlások, és vannak európai stratégiák, olyan eszközök, amelyeket végre lehet hajtani, és követni lehet ezeket a stratégiákkal természetesen. Meg kell nézni, hogy hogyan hajtják végre ezeket a stratégiákat, hogy van egyfajta koherencia Különbséget kell -e tenni a ezen vita és más uniós eszközökről szóló viták között, például a több éves pénzügyi keretről szóló vitát lehet megemlíteni, nem lehet a kettőt szétválasztani, a kohéziós politikát, ha megnézzük, ha megnézzük azt, hogy a, az egyes országok specifikus javaslatai micsodák, ezeket meg kell nézni, mert ez csak egy eszköz, hol kapcsolódnak itt a dolgok. Tehát aztán a fiskalitással, adatozással kapcsolatosan is volt javaslat, Cille úr azt javasolja, hogy a jobb adó olyan jobb adó bevonási rendszerre van szükség, amely lehetővé teszi a jobb harmonizációt, a fiskális harmonizációt biztosítva. Hát ennyit röviden, mert mindenkinek nagyon sok a munkája még ezen, ezen ülés után, és a jelentéstevőnek majd természetesen ezt továbbítom. Köszönöm, Bervas. Plan folgt A következő menetrend, a menetrend a következő. 7. hó 10-én van a módosítók benyújtásának határideje. Augusztus 29-30-a lesz a megvitatásuk dátuma, utána Szeptember 10-én vitatjuk meg a nemzeti parlamentekkel a témát, majd az ECON-ban a szavazás ugyanekkor lesz, az októberi második ülésen szavazunk a plenárison. Ennyit a menetrendről. A nyolcas napi rendi pont alatt egyéb mondandóm nincsen, úgyhogy a kilencedik napi rendi pont értelmében felhívom a figyelmet arra, hogy a következő ülésünk június 9-én hétfőn lesz 15 óra és 18.30 között, valamint július 11-én 9-től 12.30-ig, 15 órától 18.30-ig, valamint július 12-én csütörtökön 9 óra és 12.30 között. Végezetül szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy itt a teremben 20 óra 45-kor kezdetét veszi az ECON és a Költségvetési Szakbizottság együttes ülése, amelyen jelen lesz az Európai Bizottság alelnöke. Azoknak, akik még, akik nem maradnak itt, Azoknak további szép estét kívánom, és jó európaiakként persze szurkolunk Belgiumnak az ülést, ezzel berekeztem.